A hetes cikk értelmében a pénzügyi érdekeltségekről szóló szabályzatban tegnap 2014. július 15-én megkap kineveztünk öt tagot. Dank für den Beifall. Köszönöm szépen a tapsot. Schön. nagyon érdekes, először, először, el, első alkalommal tapsoltak nekem. Hallja a tolmácsolást? kérdezi az elnök a képviselőtől. Igen? Hát csodálatos. Akkor még egyszer elkezdem. Tehát eh, az Európai Parlament képviselőre vonatkozó eh, szabályzat hetes eh, cikkének megfelelően tegnap, július 15-én megkaptam a tanácsadó testület öt tagjának kinevezését, ezek Danuta Hübner, Devos Teres, Sayat Karim, Francisco Suza Wagner és Mastelka képviselők. Van két póttag is ebben a tanácsadó testületben, akiket majd ki kell nevezni, ez a következő napokban fog megtörténni. Velük még beszélni kell majd, és még nem kaptunk tőlük választ az öt rendes tag már megkezdheti a munkáját, és köszönöm a kollégáknak azt, hogy hajlandóak voltak együttműködni ebben. Glézer úr ügyrendi pontja van. Jelentkezett egy ügyrendi pontban. Αγαπητοί συνάδελφοι, χθε το πρωί ο πρόεδρος Γιούγκερ Köszönöm szépen, elnök úr. Holnap Juncker, a tegnap Juncker úr bejelentette azt a napi beszédében, hogy a nem, hogy a demokráciára épültek az államok, viszont tegnap a demokrácia sérelmet szenvedett, mert nem kapott szót egy egyik képviselő kollégánk. Nyilatkozatot kívánt tenni ez a kollega, és ezt megtagadták tőle. Ez a demokrácia megcsúfolása, és Schulz elnök úrtól azt kérném, hogy ismerje be ezt a hibáját. Glecos úr, köszönöm szépen. Itt ebben a parlamentben mindenki felszólalhat az ügyrendel kapcsolatban, a napirendel kapcsolatban, ahogy ön is ezt megtette. Én megadtam önnek a szót, bár nem a napirendel vagy az ügyrendel kapcsolatban szólalt fel, mégis hozzászólhatott. Papadenkosz uh, úr tegnap ezt nem tette meg, ismételt nem jelentkezett, és nem is jelezte azt, hogy bármit mondani szeretne. Egyszerűen elkezdett beszélni. És 751 kollega között, hogy mindenki csak úgy elkezdene beszélni, akkor ez sem lenne igazából demokrácia, hanem a végén már nem tudnánk, hogy ki mit mond. És ezért Papadakis urat arra kértem, hogy várjon, és a szabályoknak megfelelően jelentkezzen. Akkor megadtam volna neki a szót. Nem e, e, lehet másképp eljárni. Papadakis úrnak megadtam a lehetőséget arra, hogy kifejezze azt, hogy görög kommunista párt tagjaként és függetlenként úgy érzi, hogy Marie Le Pen önt ne, őt nem képviseli. Én ezt megengedtem, és ezt tisztázódott. Köszönöm szépen. Következzék az Európai Bizottság négy tagjának kinevezése közölték velem azt, hogy van egy ügyrendi indítvány, ezt majd Harms asszony fogja elővezetni. Tisztelt elnök úr, Schulz úr, számunkra az a helyzet, hogy úgy véleljük, úgy véljük hogy az átmeneti biztosok esetében külön kell